Kollégák, vamos a proceder. Tisztelt kollégák, a szavazatmagyarázató következni. Tenemos 38 colegas que han pedido la palabra. 38 képviselő kért szót. Meglátjuk, hogy lesz. Azt hiszem, három percet kéne még hagynunk, hogy a képviselők elhagy, elhagyhassák a termet, hogy kitisztuljon itt a látóhatár.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 lo hagan de, pedimos a aquellos que se van marchando que lo hagan rápida y silenciosamente. Kérem azokat a képviselőket, akik úgy döntenek, hogy elhagyják a termet, hogy gyorsan és csendben tegyék ezt, különben nem marad elég idő a szavazat magyarázatokra. A szokás szerint minden kolléga egy percet kap a szavazat magyarázatra. Kezdjük a bőge jelentése, a rugalmassági eszköz igénybevétele. Először Szilvesztris szúrnak adom meg a szót. Tessék, öné azt. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A rugalmassági eszköz igénybevétele. Nos, ismételten látjuk, hogy nagyon nagy rugalmasságra van szükség az Európai Unió költségvetésében. Ugyanakkor külön, számos költségvetési sorban meg kell, növ, meg kell növelni az előirányzatokat, például a négyes fejezetben. Úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül elégséges ahhoz, hogy a parlament prioritásainak eleget tegyünk. Aztán a 12-es sorban ez 30-75 millió euróról szól. Nos, a rugalmassági eszköz a 2020-as stratégia finanszírozására ez összesen 239 millió euróról van szó összesen. Azt gondolom, hogy ezen adatok égesen bizonyítják, hogy miért szavaztunk úgy, ahogy szavaztunk. Köszönöm, mondja az elnök. Szintén egy percre megadom a szót Daniel Hennen úrnak. Mr. Speaker, I wonder where it comes from. This... Köszönöm, nem tudom, hogy honnan is jön ez az egész gondolat, eh, hogy úgy gazdagodhatunk meg, eh, hogyha kapunk eh, valamit, az egyénekre ez nem igaz és sajnos túl nagy a zaj, nem nagyon lehet hallani Henen urat. De hogyha igaz lenne, akkor Görögország lenne ugyanis a leggazdagabb ország, és a németek protestálnának a görögök ellen, de hát azt látjuk, hogy ennek az ellenkezője igaz. Sajnálatos módon a GDP talása a nagy támogatások hoz való hozzájutás, mert az emberek úgy kezdik alakítani az életüket, hogy ráállnak arra, hogy segélyből éljenek. Így van ez magánszemélyeknél is, és így van ez a tagállamoknál, az államoknál, a nemzeteknél is. Debilitálja a kedvezményezettet, a segítségnyújtás ezeknek a formája, a túlzó beavatkozás a probléma gyökere, nem pedig a megoldás. Junto de la señora Balzani. Balzani jelentésről lenne szó, illetve José Manuel Fernández jelentéséről. Először Ashley Foxnak adom meg a szót ezen jelentéssel kapcsolatban. Thank you, Mr. President. Köszönöm, eh, elnök úr. A 2012-es költségvetést ma elfogadtuk, 2%-os növelésben állapodtunk meg, ez valójában a tagállamoknak és az adófizetőknek a győzelme, ezen parlament és az Európai Bizottság fölött. Nehéz elhinni, de az Európai Bizottság 4,3%-os növelést szeretett volna, a parlament pedig 5,3%-os költségvetési növekedést szeretett volna elérni. Egy olyan időszakban, amikor a kormányok csökkentik a kiadásokat és növelik az adókat. Ott otthon. Illusztrálhatja-e jobban a bizottságnak és a parlamentnek az életidegenségét bármi ennél jobban. Szerintem még a kétszázalékos növelés is túl sok. Szerintünk, szerintem csökkenteni kéne az EU költségvetését, ezzel is megspórolva az adófizetők pénzét. Ne növeljék a kiadásokat, hanem a bizottság okosabban költse el azt a pénzt, ami rendelkezésére áll. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm, uh, Én is eh, a költségvetéshez szeretnék hozzászólni. Üdvözlöm eh, azt az alkút, ami megköttetett a parlament és a tanács eh, között. Ez megfelel a kemény költségvetési döntéseknek, amelyeket egész Európában a tagállamok hozni kényszerültek. Az Európai Uniónak részt kell vennie a probléma megoldásában, és részt kell venniük a megszorításokban is, valamint a felelős közkiadások gyakorlatát is meg kell honosítani az Európai Unióban is. A 2% sokkal alacsonyabb annál a több mint 4%-nál, amit a bizottság javasolt, és több mint 5%-nál, amit a parlament javasolt. A 2% elfogadható, ez az egyetlen reális út, és köszönöm, hogy a kollégák támogatták ezt a javaslatot. Gratulálok a kollégáknak, akik a múlt héten letárgyalták ezt az alkut. Ez egy jó döntés volt, és jó fényt vet a parlamentre. Ja. Péter Jár kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megállapítani, hogy az Európai Parlament is eleget tett a felelősségének. Elfogadtuk a költségvetést, amelyre megfelelő idő állt rendelkezésre. Ez idáig rendben van, ez volt a jó hír, azonban a rossz hír az, amin én is bosszankodtam, hogy a tagállamok folyamatosan új feladattal látták el az Európai Parlamentet, folyamatosan új feladatokat ruháztak át rá, de amikor ezeknek a finanszírozásáról volt szó, a megfelelő források rendelkezésre, bocsátásáról, ezeket nem adták meg. Úgyhogy a jövőbeni feladatunk tulajdonképpen az lesz, hogy itt egy megfelelő üzlet jöjjön létre kölcsönös előnyökkel, a pótolagos feladatokra természetesen pótolagos forrásokat is kell biztosítani. Éppen ezért aztán tartózkodtam a szavazásnál, amikor a javaslat egészéről volt szó, de természetesen felelősségünk tudatában jártunk el, és megfelelő időkereten belül elfogadtuk a költségvetést. Köszönöm. Köszönöm, Jár úr. Szilvesztris úr, még egyszer. 15 ore 15 óráig tartott a tárgyalás, és végül os előirányzattal zártuk ezt, ez ugyanaz, mint a tanács kért. Ez körülbelül 1 milliárddal több, mint a tanács eredeti elképzelése. Korábban úgy gondoltuk, hogy a kifizetés ellenőrizetetlen nincs mozgásterünk, hiszen nehéz helyzetben vannak a tagállami költségvetések. Éppen ezért a versenyképességet és a külpolitikát, a kül, külügyi kapcsolatokat emeltük ki a parlament részéről. Nos, a gazdasági nehézségek ellenére sikerült olyan megoldást találni, ami mindenkit kielégít a versenyképességgel kapcsolatban. Az innovációt mindenképpen támogatjuk, és ez segít ahhoz hozzá, hogy a jövőben ismeretelten fellendüljön majd az európai gazdaság. A Lisszaboni szerződés értelmében második alkalommal került sor ilyen, módos, ilyen eljárásra, és sikeres volt mindez. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a Ramon Tremosa jelentésről fogunk beszélni. Először uh, Gutierrez kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr! 2010-es év óta példa nélküli válságot élünk meg, államadósági válságot is, és ez megmutatja azt, hogy az Európai Unió eszközei nem megfelelők a spekuláció elleni harcban. A, a piacokat nem tudjuk megvédeni az eurozónában különös, különleges szerepe van az EKB-nak, hiszen az adósságválságot ezen keresztül lehetne kezelni, de nem elégségesek az EKB eszközei. A kamatlábakat számos bank csökkentette, ez a beruházásokat ösztönzi. A másodlagos piacokon csak a rendkívül kritikus helyzetekben lehet interveniálni, hogy a spekuláció ellen fölvegyük a hajzot, harcot. Mindenképpen meg kell menteni a közös valutát, ez az EKB szerepe, de nagyon fontos lenne, hogy az EKB ennél ügyesebben, okosabban, gyorsabban járjon el. Erről szól a jelentés is, és erről szólnak a mi jövőre vonatkozó elvárásaink is. Köszönöm. Köszönöm. Elena Bazescu asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Megszavaztam ezt a jelentést, mert úgy gondolom, hogy a pénzügyi piac stabilitása fontos dolog. Európának szüksége van egy megfelelő keretre a gazdaság politikájához, oly módon, hogy az államadóságot csökkentsük. Üdvözlöm a központi bank proaktív szerepét, ugyanakkor az értékelési módszertant nyilvánosságra kell hozni. Az Európai Központi Banknak jobban figyelemmel kell követnie az eurozóna pénzügyi eseményeinek alakulását. Figyelembe kell venni azokat a különbségeket, amelyek az eurozóna tagok és az eurozónán kívül álló országok között léteznek, egyenlő eséllyel és egyenlő súlyjal kell kezelni eh, ezeket a kérdéseket. Az Európai Központi Bank járjon el eh, felelősségteljesen és alkalmazza az összes rendelkezésre álló eszköz, beleértve a pénzkibocsátást is. Köszönöm, Bozeszkú asszony, most ismételten Szilveszri úr következik. Köszönöm, elnök úr! ez a mai EKB jelentés nagyon érdekes adatokat tartalmaz. 2010-ben az EKB-ben 133 milliárdnyi volt a forgalmuk, és sokkal kevesebb, kisebb volt a kamatláb. Az, azért történt mindez, mert csökkenések történtek a különböző fellépések esetében. Úgy gondolom, hogy más területeken is elmaradtak a elvárt fejlesztések, illetve sokszor csökkenések történnek. Nos, így érte el az EKB ezt, a, ezt az eredményt. A 2010-est 170 milliós nettó pozitívummal érte el, és azt gondolom, hogy a kamatlábak változására létrehozott alap kérdését évenként kéne újra felülvizsgálni. A különböző befektetésekkel, illetve különböző beruházásokkal kapcsolatban számos problémát szenvedett el az EKB, és úgy gondolom, hogy az, a különböző garanciákkal kapcsolatban is sokkal jobban kéne eljárni az LKB-nak elnök. Legközelebb nem kapszott Szilveszri szúr, hiszen több mint kétszeres időt használt fel. Most egy olyan jelentésről van szó, amelyet elhagyott a szerzője, a Görens jelentés. a banán kísérő intézkedésekről van szó. Hans Péter Májának adnom meg a szót. Elnök úr, a kísérő intézkedések eh, módosítása ellen szavaztam, mert ebben a jelentésben a Lisszaboni szerződésnek a rendelkezéseit nem vették figyelembe. A tanácsnak ugyanis lehetővé teszi a jelentéstervezet, hogy a tíz nagyon fontos Ákácsi országban egyedül döntsön fejlesztési politikai kérdésekről. Sem politikai, sem pedig jogi okunk nincsen arra, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokba ne vonjuk bele a parlamentet, amikor politikáról van szó. Sőt, a parlament a nép képviselőjeként nagyon is figyelemmel kell, hogy legyen a saját kompetenciájára, és beleszólási jogot kell biztosítani neki, hogy milyen feltételekkel, milyen célokra adnak adózói pénzeket a fejlődő országokban a 2013 utáni időszakra vonatkozó szándéknyilatkozatában a tanács hozzájárult ahhoz, hogy a feltalmazáson alapuló jogi aktusokat figyelembe fogja venni. Úgy gondolom, hogy ez a nyilatkozat a kompetenciák és a parlament jogainak semmi bevétele, erről nem szabad lemondanunk. Köszönöm. Mayer, Köszönöm, Mayer úr. Cashman úr, Köszönöm, elnök úr. A, az Európai Parlament Labour Party tagjai igennel szavaztak eh, erre a jelentésre, mert nincsen eh, kilátás arra, hogy alternatív finanszírozási módszereket találjunk. Eh, nem tudjuk azt sem elképzelni, hogy a szegények kárára lábalunk ki a válságból. Ez egy kompromisszumos csomag, ha nem fogadjuk el a banán intézkedő, banánkísérő intézkedéseket, akkor az egész csomag megkérdőjeleződik, és amely összességében a delegált aktusok vonatkozásában a jövőre nézve a parlamentnek a pénzügyi eszközök témakörében megfelelőbb jogkereket, jogköröket biztosít. Az, hogy a tanács nem engedett többet, nem jelent semmifajta precedenst a pénzügyi intézkedésekről szóló tárgyalások jövőjére nézve. Szilveszőt úr, ha föl kíván szó, hozzá kíván szólni ehhez, akkor fél percet adok önökön. Tíz másodpercre van szükségem csupán. Az Európa Parlament hajlandó elfogadni a kompromisszumos csömeget, miután a tanács pozíciója olyan rigid, nem tudtuk nem tudjuk ezt elfogadni, hiszen a különböző, stratégi, különböző stratégiákra, amelyek a parlament számára nagyon fontosak, nem sikerült, nem megvalósíthatóak, és csak 20, másod, 20 másodperc volt. Köszönöm szépen. Scholz jelentés következik az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozása. Szilvesztris úré a szó. La revisione di metà percorso prevista ai sensi dei regolamenti istitutivi degli strumenti finanziari ha avuto l'effetto di far emergere una sostanza. Azt gondolom, hogy elég nagy a nézetkülönbség a parlament, a tanács és a bizottság között azok kapcsolatban, hogy a több éves együttműködési programokat hogyan lehet elfogadni. Nagyon nagy tehát a távolság, éppen ezért volt szükség arra, hogy trialógus jöjjön létre, egyeztetésre kerüljön sor. Négy javaslat jelent meg az iparosodott országokkal való kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a, a hogy hátrányos helyzetben vannak az iparosodott országok, hiszen a fejlődő országok sokkal több segítséget kapnak. Azt gondolom, hogy az iparosodott országok számára is regionális segélyeket kell adni. Úgy gondolom, hogy csak indikatív összegekről van szó, nem lehet nem lehet hasonló eljárásokkal a bizottság és a tanács érdekeit szolgálni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A Gál Lochmiller jelentés következik a demokrácia és az emberi jogok világában történő előmozdításának finanszírozási eszköz. Először Mikolási úrnak adom meg a szót. Grazie. Ľudské práva a demokrácia právny štát sú základnými... Köszönöm szépen. A demokrácia megfelelő alapokra, alapvető jogokra kell, hogy épüljön. A szerződésekben pedig megerősítése került az alapjogi karta is ez alátámasztja az egyetemleges emberi jogokat, és védi azokat a harmadik országokhoz fűződő kapcsolatokban is. A demokrácia és az emberi jogok világban történő előmozdításának finanszírozási eszköze azt a potenciált biztosítja, hogy a közösség eh, által nyújtott támogatásokban nagyobb legyen az átláthatóság úgy gondolom, hogy meg kell fontolnunk, hogy az Európai Parlament nek megvan az a demokratikus legitimitása a népképviseletben, hogy a saját álláspontját elviekben jól fejezze ki. Gracias, kolléga. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Szilveszti szólnak fogom megadni most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az eszköz a demokrácia és az emberi jogok előmozdításáról szól tehát a demokráciáról, az emberi jogokról, az alapvető szabadságokról, a jogállamiságról. Csak akkor lehet megfelelően hatékony ez, hogyha megfelelő koordinációval is párosul ez a program. Úgy gondolom, hogy az alapvető jogokat leginkább azon országokban kell tiszteletben tartani, amelyekben legnagyobb a kockázat. Z, nulla, toleranciát fogalmazott meg a bizottság ezen jog nem tiszteletben tartásokkal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy jogilag kötelező érvényű elképzeléseket kell megfogalmazni. Ez a mai szavazat azt gondolom, hogy nagyon alapos jogi alapot is, erős jogi alapot is teremt. Köszönöm szépen, Hennen kolléga. Mr. President, it's difficult. Elnök úr, nagyon nehéz nem nevetni azon, ahogy azok, akik itt legsúlyosabban elítélik a kolonializmust és az imperializmust, most ezt az ideológiát támogatják, akkor, amikor az Európai Unió olyan ügyeket támogat, amelyeket ők is szeretnek, antidiskrimináció, vagy fogamzásgátlás terjesztése, vagy a multinacionális modell terjesztése, Csak két kérdésem van ezekhez. Most, hogy Európában ilyen a helyzet, azt gondolják, hogy van erre pénz. A másik pedig az, az, hogyha megvizsgálják eh, eh, ezt a eh, kérdést, és megpróbálják beleélni magukat ezeknek az embereknek a helyébe, akik látják, hogy egy ilyen hanyatló közösség ad nekik tanácsot, komolyan veszik önöket szerintük? Köszönöm szépen, Gény. Micsi jelentés következik a fejlesztés együttműködési finanszírozás eszköze. Szilvesztri úrnak adom meg a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Az együttműködés legfőbb célja, hogy a fenntartható fejlődés jegyében a szegénységet próbáljuk eltörölni. Ez beletartozik a millenniumi célkütőzésekbe is. Természetesen nagyon fontos a jogállamiság, illetve az emberi jogok tiszteletben tartása is. Ez a finanszírozási eszköz az AKC országok támogatás, ebbe az is beletartozik, illetve a cukor protokoll, stb. stb. Ázsiában, a közel-keleten, Latin-Amerikában és Afrikában fejlődő országok tartoznak ide. Azt gondolom, hogy ez az eszköz a legfontosabb tájékozódási pont. Az abszolút szegénység ellen veszük fel a harcot, azon e személyek számát kell csökkenteni, akik kevesebb, mint egy dollárból érnek, 2015-ig felére kell csökkenteni az ők számát. A bizottság Brüsszelből kezeli ezeket az összegeket, úgyhogy nagy igennel szavaztunk. Köszönöm. Brian Simpson jelentés következik a közúti árufúvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtés a téma. Szilveszész úrnak fogom megadni a szót. Presidente, io riparlo su questo punto, ma non due volte. Elnök úr, erről fogok beszélni, de nem kell kétszer, ahogy a monitoron láthatjuk, elég egyszer. Nagyon fontos az, hogy a statisztikai gyűjtést harmonizáljuk, ez fontos a törvényhozóknak is, illetve a bizottságnak. A 290-es cikkel cikk értelmében erre mindenképpen szükség volt. Nagyon fontos lépés ez. Garantálni kell azt, hogy a delegált aktusok nem jelennek plusz finanszírozást. Úgy gondolom, hogy a, a turizmus és a kapcsolatos statisztikai kötelezettségeket mindenképpen megfelelő kézben kell tudni, ezeket a, ezeket a jogokat delegáltuk a bizottságnak. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés nagyon jó alapot teremt majd a bizottság és a tanácssal való jövőbeni tárgyalásoknak. Köszönöm szépen! Svoboda úr ajánlásairól lesz most szó. a horvát köztárs csatlakozásról szóló szerződése témán. Elena Bazeszkorszon. Köszönöm, elnök úr. Megszavaztam ezt a jelentést, mert eh, Horvátország csatlakozási szerződésének aláírása történelmi pillanat Horvátország számára, eh, és eh, hozzájárul a Balkán stabilitásához is. Az Európai Unió jövőjének része, és siker koronázza egy ország erőfeszítéseit. De ez nem vé, nincs vége ezzel a folyamatnak. Fontos, hogy a reformok folytatódjanak, különös tekintettel az igazságszolgáltatásra, illetve a korrupció elleni harcra, valamint privatizálni kell a hajógyárakat, ahogy azt az Európai Bizottság várja. Objektív programokra van szükség, Bulgária és e, Románia vonatkozásában egy felülvizsgálati eljárást e, tartottak folyamatban. E, ezt kiállításba kell helyezni kell Horvátország számára is. A Horvátország csatlakozása lehetőséget ad számunkra, hogy a bővítés előnyeit ismertessük. Köszönöm szépen, majd azt köszönöm, Szilvesztris úr következik. Elnök úr, 20 év telt el Lengyelország függetlenedése óta, és 8 éve kérték felvételüket az EU-ba, végre végére értünk ennek a folyamatnak, láttuk, hogy micsoda lelkesedéssel üdvözölte a tisztelt ház a, horvát küldötteket. lezárult, tehát Horvátországgal a csatlakozási folyamat, nagyon hosszú, sok éves munka eredményét jelzi ez. Nagyon megváltozott Horvátországban a szociális, a gazdasági, a kulturális és az igazságszolgáltatási kontextus. Azt gondolom, hogy ez a azt gondolom, hogy mindenképpen bátorítani kell arra a horvátokat, hogy vegyenek részt az Európa Uniós csatlakozásról szóló népszavazásban. A még felmaradó kétoldalú problémákat meg kell oldani, itt Szerbiára gondolok, illetve a határ problémára, az eltűnt személyekre, illetve a tulajdon jogok kérdésére. Köszönöm szépen, Klejsz úr következik. Ja, dank voorzitter. Ik heb een... Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően állást szerettem volna foglalni az Európai eh, Unióhoz való horvát csatlakozással kapcsolatban. Én itt igennel szavaztam, de ez egy igen de szavazat volt. Ugyanis Horvátország európai ország, amely más tagjelölt államokra nem feltétlen érvényes. Így hát Horvátországnak mindenképpen helyet kell alapvetően biztosítani Európában, másodszorban azonban azért vannak problémák Horvátországban, például a korrupció, és először ezeket a problémákat kell eltakarítani az útból megnyugtató módon, mielőtt az ország csatlakozását biztosítjuk az Európai Unióhoz. Ez csak akkor lehetséges, hogyha az ország, Horvátország valamennyi kopenhágai kritériumnak érdemben megfelel. Köszönöm szépen. Másik szoboda jelentés következik. Horvátország Európai Uniós tagságára irányuló kérelem, Ádás Fáb az első hozzászóló. Elnök úr, a Baden-Württembergi kollégák a horvát szavazásnál velem együtt tartózkodtak a szavazástól, ugyanakkor ez pozitív hatással járt, mert összességében nagyon széles többség támogatta a 28. ország csatlakozását az Európai Unióhoz, ennek örülünk. 2012. Eh, július 1 csatlakozása az országnak mutatja, hogy egy attraktivitással rendelkező erős közösség az EU. A szavazás eredménye azt is mutatja, hogy Horvátország az elmúlt években a legszigorúbb kihívásoknak eleget tudott tenni méghozzá messze menően. Mégis, elnök úr, nagyon sok polgár úgy gondolja itt Európában, hogy mindenképpen hangsúlyt kell arra fektetni, hogy az európai jognak az alkalmazása, átültetése a legszigorúbb feltételeknek megfelelően Európában megvalósuljon. Nagyon sok Európai Uniós tagállam maga is képtelen ennek eleget tenni, éppen ezért azt kezdeményezzük, hogy erre sor kerüljön, és Horvátország egy-két dolgot még változtasson a tényleges csatlakozási. 2012. július 1-én így Horvátország valamennyi feltételt tényleg teljesíteni tud, és így teljes jogú tagja lesz az Európai Uniónak a Baden-Württembergi tartományi kollégák ezért úgy döntöttek, hogy tartózkodnak a szavazásnál. Ez egy pozitív felszólítás Horvátország irányába, hogy az utolsó akadályokat is szüntesse meg. Köszönöm szépen, Sábor Mikolasik úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Horvát ország évek óta tart megnyitja az utat az Európai Unióba, az igazságügy területén reformot hajt végre, reformot hajtott végre a közigazgatás területén, és a korrupció elleni harcban is jelentős lépéseket tett. Ami a korrupció elleni harcot illeti, nagyon nagy előrelépésekről kell beszámolni, a közösségi joganyaggal jelentős volt a harmonizáció, és további reformokkal is számolunk az országban a reformok végrehajtása nagyon fontos, különösen a jogállamiság területén. Ez egy olyan feladat, amelyének a továbbiakban is eleget kell tenni. Úgy gondolom, hogy Horvátország ugyanazokat az értékeket osztja, mint más európai országok, éppen ezért örülök Horvátország támogatásának, és örülök, hogy 2013. július 1-én itt üdvözölhetjük őket a parlamentben. Köszönöm. Arvoisa puhemies, kannatin esitystä, mutta... Elnök úr, támogatom, támogattam a javaslatot, ugyanakkor Horvátországnak és úgy kell, a jövőben is megújulnia, hogy eleget tudjon tenni a feltételeknek. Horvátország csak akkor lesz sikeres tag, hogyha a polgárok támogatását megszerzi, és a polgárok a kötelezettségeket is vállalják. Így a reformokat folytatni kell, ez érvényes az igazságszolgáltatásra, és különösen a korrupció elleni harcra magas szinten. Ezeken a területeken Horvátországoknak strukturális reformokat kell végrehajtania, a munkaerőpiacot is meg kell reformálni, az állami gazdálkodást, a közpénzek költését is át kell alakítania, és meg kell fontolnia azt, hogy az európai országok gazdasági válsággal küzdenek, így válhat Horvátország egy békés, jóléti uniónak a tagjává és nyilvánvalóan a szerb csatlakozási kérelem elbírálásakor is fernek kell lennünk. Szerbia is a Nyugat-Balkánhoz tartozik, Macedónia szemben is tisztességesen kell eljárnunk. Köszönöm, Helen úr. Mr. President, two weeks... Elnök úr, két héttel ezelőtt amikor bejelentette a jelöltségét a horvát választásokon Sasa Radovic, aki egy korrupcióellenes kampány vezetője, letartóztatás sorsára jutott egy korrupció ellenes pártot alapított, amelynek a célja az, hogy a mafia alapon szervezett államot lebontsa. Könyveket írt erről a témáról, nyilván nem tudom, hogy milyen körülmények között tartóztatták le, de legalábbis gyanús. És ez üzenetet küld mindazok irányába, akik változásokat akarnak látni Zágrábban. Én idén jártam Horvátországban, és elszomorított, hogy ennek a gyönyörű országnak a a honszerető lakói közül hányan gondolják azt, hogy az EU fogja megoldani az ő korrupciós problémáikat. Én pedig erre csak azt tudtam volna nekik mondani, hogy sokkal nagyobb összegek állnak most majd rendelkezésükre a korrupt politikusoknak, hogy ellopják. Itt tehát egy eljárás indult most el. A nemzeti parlament, amelyet most fognak megválasztani majd Horvátországban, ez a parlament fog majd ide megfigyelőket küldeni. Azt gondolom, hogy itt egy politikai letartóztatásról lehetett szó, és éppen ezért az ügyet figyelemmel kell kísérnünk. Köszönöm, a rabkai jelentésről fogunk beszélni. Viktor Uszpászkics parlamenti mentelmi jogának fenntartása irányuló kérelem a téma. Donskis úr. Thank you, Mr. President. Uh... Köszönöm. Elnök úr, én nagyon erősen nem értek egyet a frakciómmal, és éppen ezért a frakció ellenében szavaztam. Azt gondolom, hogy a legalapvetőbb jogel, jogelveket is megsértették. Litvánia irányában kifejtett kritika egyoldalú és félrevezetésen alapul. Litvánia demokrácia, jogállam azt mondani, hogy Litvániában ez nem így van, és ez az ügy a Timosenko ügyhöz hasonlít, teljesen abszurd. Nem értem, hogy egy politikus miért gondolhatja azt, hogy ő elkerülhet egy tárgyalást egy ilyen ügyben. Az üzenetet, amit ez a jelentés küld, az az, hogy nem létezik a hatalmi ágak elválasztása Litvániában. Felhér Oroszországhoz hasonlítani Litvániát teljesen igazságtalan. Köszönöm. Most én... Köszönöm. Beres jelentés. A gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter jelentés címe. De Angelis úr először a szó. Presidente, la crisi... Elnök úr, a, vel- a válság már nem csak fenyegetettség, hanem láthatjuk, hogy a politikát és a szociális viszonyokat is alapvetően megváltoztatja. Ezért kell nagyon komoly erőfeszítésekkel válaszolnunk rá. A 2020-as stratégia sikere attól függ, hogy az Európai Unió teljes egészen mennyire elkötelezett megfelelő költségvetési és gazdaságpolitikai erőfeszítéseket tesz. Bizonyos országokbannak erőfeszítéseknek gyorsabbnak kell lennie, és de közösen messzebbre juthatunk. Nagyobb koordinációra van szükség a költségvetési intézkedésekben, a adó a, a, csalással kapcsolatban. És úgy gondolom, hogy a belső piacot és a különböző nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokat mindenképpen javítani kell, ez a gazdasági növekedés segíti elő. A 2020-as stratégiát azonban további dimenziál kell felruházni a szociális kérdésekben. Úgy gondolom, a jelenlegi programokat mindenképpen meg kell valósítani, és ezáltal jobban lenne tudatosítani, hogy milyen célokat szeretnénk elérni. Köszönöm szépen. Elena Bazescu. Köszönöm, elnök úr. Megszavaztam ezt a jelentést, mert úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak fel kell lépnie a makrogazdasági egyensúlytalanságok ellen és szimmetrikus megközelítésre van szükség, szorosabb koordinációra a politikai és gazdaságpolitika területén a tagállamok között, különösen így a recesszió idején. Ehhez azonban szükség van arra, hogy a bátorság legyen az európai kormányokban, és meghozzák azokat a megszorító intézkedéseket, amelyekre szükség van. Tudjuk, hogy léteznek különbségek az infláció szintjét, a versenyképesség szintjét illetően a tagállamok között, de Eh, azok a strukturális intézkedések, amelyekre szükség van, eh, járulhatnak hozzá, eh, hogy Európa ne csak 1,5%-kal növekedjen évente 2020-ig. A stabilitás, a pénzügyi stabilitás kerül veszélybe, hogyha nem lépünk. Fontos, hogy az európai költségvetés és e, a tagállamok költségvetése egymással harmonizálva legyen. Az a paktum, amelyhez a tagállamok, e, amelyet aláírtak, e, szintén terjedjen ki a gazdasági koordinációra. Köszönöm. Gracias, Köszönöm szépen, Mazesz Kosszony. Szilveszti szó következik. Köszönöm, elnök úr. A válság egyik, helyzet, egyik következmény az, hogy megnövekedtek a különbségek a versenyképességben, a szociális kérdésekben, a gazdaságok teljesítőképességben. Úgy gondolom, hogy nem lehet immár szimmetrikus módon megközelíteni ezt a problémát, hiszen mindenkivel beszélni kell a túlzott deficitről, és hasonló problémákkal ezt csak úgy lehet elérni, csak úgy lehet megoldani, hogyha jobban felügyeljük a költségvetéseket, és jobban koordináljuk a gazdaságpolitikát. Nagyon sok hibát követünk el az Euró, a gazdasági és monetáris Unió első tíz évében. Jó lenne, hogyha ez nem befolyásolná az Európai Unió jövőbeni gazdasági teljeség, teljesítőképességet. Tehát a, mindenképpen a gazdasági, nemzeti ö, ö, gazdaságpolitikákat uniós szinten is felül kell vizsgálni. Köszönöm szépen, Murphy kolléga. Uh, Köszönöm, elnök úr. A legsúlyosabb válságát éli a kapitalizmus 1930-as évek óta. Uh, ehhez képest a válasz az európai kormányok részéről teljesen egyértelmű uh, megszorítás. A probléma az az, hogy Európa népeinek többsége nem ért egyet ezzel a megoldással. Az emberek úgy gondolják, hogy a gazdagok egyre gazdagabbá lesznek, miközben eh, a piacgazdaság, illetve a gazdaság állapota folyamatosan romlik. Ezért is találták ki ezt az úgynevezett európai szemesztert, és eh, felülvizsgálati rendszert, amelynek a célja az, hogy a demokratikus elszámoltathatóságot csökkentsék és pénzügyi pucsokat hajthassanak végre Olaszországban és Görögországban, gyarmati taktikát alkalmaznak ennek a, jelen, ennek a folyamatnak a, a kiteljesedése lesz majd az írköltségvetés, ahol 4 milliárd euró költségvetési csökkentés van a jelenlegi tervekben. Ezt eh, anélkül fogják meglépni, hogy eh, megbeszélték eh, volna ezt az ír néppel. Ezt az egészet Németországból diktálják, erről szól a gazdasági surveillance. Köszönöm szépen. Következő az állásfoglalási indi, egy következő egy adásfoglalás indít, indítvány az egységes piaci fórumról lesz szó, Lion úr szó. Úgy döntött Lion úr, hogy nem érdemes itt maradni, úgyhogy Szilveszér úrnak adom meg a szót. Az egységes piaci fórumról szóló indítvány megmozdította, vagy megmozgatta az összes érintett felet, hogy ismételten megvitassa ezt a kérdést azról, arról volt ö, leginkább szó ebben a vitában, hogy milyen akadályokkal küzdenek a fogyasztók, az európai polgárok, illetve a, válasz, ö, a vállalatok. Különböző szemináriumokat rendeztek különböző témákban, ahol kiváló fórumot kaptak az érintett felek. Úgy gondolom, hogy a különböző pályázati kiírásokban, közbeszerzési kiírásokban is mindenképpen javítani kell a szabályok betartását. Az Európai Uniónak, az Európai Unió léte nagyon sok jót tett már a fogyasztókkal, de a 21 millió európai vállalattal is. Köszönöm szépen, Repo úr! Én megszavaztam a szövegjavaslatot, ugyanis az egységes piac az elmúlt 20 évben számtalan előnyel járt az emberek számára, de ezen előnyök ellenére nagyon sok olyan polgár és nagyon sok olyan vállalkozás van, amely azt kénytelen megállapítani, semmilyen előnyel nem jár számára az egységes piac. A jelenlegi gazdasági válságban mi parlamenti képviselők az egyik legfontosabb feladatunkat abban kell, hogy lássuk, hogy a belső piaci együttműködés fontosságára meggyőzzük a vállalkozásokat és polgárokat. Úgy tűnik, hogy a már megállapodott szabályoknak a végrehajtása nem áll bizonyos tagállamoknak az érdekében. Ebben az összefüggésben azt szeretném mondani, hogy a jövőre nézve, itt az Európai Unióban nagyon fontos az egységes piac továbbfejlesztése. Az utolsó jelentés következik, amiről, amihez kapcsolódnak ma a ö, magyarázatok. Az EU hív écre adott globális válasz a téma. Először Simánszki úrnak adom meg a szót. Panie Przewodniczący. Elnök úr, az éjsz elleni fellépés felgyorsítása tagállami és európai szinten egyaránt fontos. Az állásfoglalás és a javaslat, amit megvitattunk, mindenképpen támogatásra érdemes, és végre is kell hajtani. Sajnálatos módon egészségügyi kérdésekben a az Európai Parlament javaslatai általában kitérnek az abortusz előmozdítására is, és éppen ezért kénytelen voltam nemmel szavazni. Kesmen úr következik. Köszönöm ezt a kiváló eh, jelentést. A az összes brit baloldali képviselő igennel szavazott. Fontos, hogy holisztikus megközelítést alkalmazunk kossunk. A reproduktív egészségügy, illetve a nők választási lehetősége, a fogamzásgátlás és a biztonságos abortusz mind a kérdés részét eh, képezik. Eh, tudatában kell lennünk az AIDS veszélyének, ezért is eh, fontos a felvilágosító munka megerősítése. El kell ismernünk azokat a nagy előrelépéseket, amelyek a közelmúltban történtek. Ezért is mondtam a vitában is, hogy lehetővé kell tenni azoknak a pénz pénzeknek az elköltését, amelyek jelenleg be vannak fagyasztva. És kitérve arra, amit az előző brit képviselő mondott, itt nem kolonializmusról van szó, hanem minden civilizált társadalom közös vágyának érvényesítéséről. Köszönöm, Szilvesztris úr. Köszönöm, elnök úr. Ez az állásfoglalási indítvány, ezt meg, Remélem, hogy 2015-re ezen célkitűzéseket meg tudjuk, meg tudjuk valósítani. Leginkább fiatalok és nők esnek mostanában áldozatul az écnek. Nagyon fontos az, hogy tájékoztatási erőfeszítéseket tegyünk, és úgy gondolom, hogy nagyon sokszor az a probléma merül föl, hogy a szőnyeg alá söperjük a problémát, mintha nem is létezne a betegség, és ha a fiatalokat nem oktatjuk, nem tájékoztatjuk, nem világosítjuk föl, akkor nagyobb eséllyel kapják meg a vírust. nem igazán érti senki, hogy mi a különbség a HIV és az AIDS között, hogy mire van orvosság, mire nincs. Nos, azt gondolom, hogy tájékoztatni kell mindenképpen egészen addig, amíg egy igazi globális választ találunk erre a problémára, tehát mindenkit tájékoztatni kell. Köszönöm szépen, Paul Murphy következik. 33 millió ember él étszel, 2,5 millió a frissen fertőzöttek száma eh, évente, és 1 millió halnak meg évente étsben a HIV-AIDS lesz a legsúlyosabb halálok a 21. században bizonyos előrejelzések szerint. Ezek sokkoló számadatok, és arra kell, hogy indítsanak bennünket, hogy igazi válaszokat találjunk erre a betegségre. Sajnálatos módon egyes területeken rossz irányba indultunk el. A végig gyarmatosított világban a kiadások csökkentek a közelmúltban, és még Európában is a kiadás csökkentés révén az antiretrovírus generikus gyógyszerek támogatása is csökkent. Fontos kutatómunka zajlik, és fontos lépések történtek annak érdekében, hogy ezek a gyógyszerek, a generikus gyógyszerek hozzáférhetősége javuljon, de nem tettünk eleget. Sajnálatos módon a szabadalmak a gyógyszercégeket védik, és ennek következtében nem mindenki jut a gyógyszerekhez. Ezért van szükség arra, hogy a gyógyszergyárakat államosítsák és demokratikusan vezessék, és eh, a fellépés pedig eh, eh, nemzetközileg koordinált legyen, szabadalommentes annak érdekében, hogy a gyógyszerek mindenki számára elérhetőek legyenek. Köszönöm szépen, Filip Klerz az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentést nem szavaztam meg. Nem azért, mert ellenemre lenne, hogy a hívvel fertőzött társainkat a legjobb terápiában részesítsük, és nem ellenzem a megfelelő gyógyszerek kifejlesztését is, hanem azt ellenzem, hogy egy ilyen, jelentéssel, ilyen jelentésben ezzel foglalkozzunk, aminek semmi köze nincsen a valós problémához. Például a 22-es cikkeiben azt kérjük, hogy biztosítsák a biztonságos és legális magzat elhajtás lehetőségét. Úgy gondolom, hogy ez azonban nem az EU-nak a hatásköre, ez a tagállamok hatáskörébe tartozik, őneki kell erről dönteniük. Azt is kérjük, hogy bizonyos jogokat tartsanak tiszteletben, például az érintett személyek adatvédelemhez fűződő jogait. Ugyanakkor nem szól arról a jelentés, hogy azok az emberek, akik kapcsolatba kerülnek a fertőzöttekkel, fogorvosok, orvosok, ápolók, ők hogyan kapnak védelmet, hogyha nem tudnak a fertőzöttségről. Tehát erről mindenképpen szót kell ejteni, ugyanis a társadalmat is védeni kell. Köszönöm szépen, Klejsz úr! Ezzel a magyarázattal a szavazat magyarázatok végére értünk. Mindenkinek köszönetet mondok, minden hozzászólónak. És azoknak külön köszönetet mondok, akik nem léptek túl a kiszabott egy percet. Két közös álláspontot kaptam a tanácstól első olvasatban. Ezeket a bizottság hasonló témájú javaslataival fogjuk elfogad, fogják majd elfogadni. Ezeknek a jegyzőkönyvét elolvashatják, és ugye